Dear President, Folytatjuk az ülést. A tegnapi ülésen elfogadott szövegek rendelkezésre állnak, vannak -e kifogások ezzel kapcsolatosan, úgy tűnik, hogy nincsenek. Akkor ezt így engedélyezzük is és áttérünk a nagyobb interpellációkra a 130B értelmében.